Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τη... Hölgyeim és uraim, folytassuk a napi munkát a szavazásokkal. Most ott az asszony jelentése a közös halászati politika tárgyában. A következő szavazásunk tárgya 125 módosítóról kell szavaznunk. Egy blogban ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Ötös külön szavazás első rész mellette. Nézzük meg géppel. Ötös első része. Botán, négy. A négyes ellenőrizzük elnézést. Géppel lezártam. Elvetettük. Akkor most jön az ötös első része mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene, tartózkodok. ezt ellenőrizzük géppel. Ötös módosító második része, ellenőrző szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11. Mellette, ellene, tartózkodók. Hölgyeim és uraim, mindig, ha nem teszik fel jó magasra a kezüket, mindig ellenőrizni kell a szavazásokat. 11 mellette, még egyszer a 11-es, tehát kérem magasra. Elnézést, elfelejtettem a hetes második részéről nem szavaztunk. Hetes második mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Na, géppel ellenőrzük ezt is. Tehát hetes második része. Géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. akkor az igazuk volt, de kérem magasra tegyék a kezeket, mert nem tudok megszámolni, nem látjuk, hogy vannak az arányok. 11 mellette, kérem magasra, aki mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, géppel ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 48 mellette, mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A követ... Nem. A 48-ast megint ellenőrizzük, illetve ellenőrizzük a szavazás eredményét. 48-as gépi szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Haladjunk tovább. 55 mellette. Ellene. Tartózkodók. Hát, nem lehet megmondani. Ellenőrizzük. 55-ös géppel. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as részenként első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész. Mell. Nem, géppel ellenőrizzük a kettes részt. 60-as második része géppel. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Akkor most jön a harmadik rész a 60-asból mellette. Ellene tartózkodók, ellenőriznünk kell a harmadik rész sorsát, 60-as, harmadik része géppel kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Hatvanhárom név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 74 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Nem. A 74-es géppel ellenőrizzük. 74-es, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 78 mellette. Ellene. Tartózkodók. Átment. 81 mellette. Ellene. Tartózkodók. Hát, nem látom. 81-es géppel Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 90 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is géppel kell ellenőriznünk. 93, megnyitom. Illetve tegyék fel a kezüket magasra. Lezárom. Elfogadtuk. 96 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 97 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 98 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 101 részenként, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Mikrofonját kapcsolja be, kérem képviselő. Sajnálom. Elnézést, hogy az idejüket rablom belső ügyeinkkel, de hibáztunk a szavazólistánkon a 106-os ponttal kapcsolatban. Az első részre nemmel szavazunk, a másodikra igen. Elnézést még egyszer, hogy az időt ezzel elvettem. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβουμε... Éppen most szavaztunk a 101-esről. A 106-ost megismételjük. Tehát a 106-osra vonatkozó szavazást megismételjük. We had not voted 106 Yes. Még nem szavaz, bocsánat, nem szavaztunk még, mondja az elnök. Első rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Akkor 107-es nem elnézést, második rész, 106-os második része mellette, ellene, tartózkodók, géppel fogjuk ellenőrizni. Tehát a 106-os második részére megnyitom a gépi ellenőrző szavazást, lezárom, elfogadtuk. 107 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 116 mellette. Elnézést, elnézést, mondja az elnökasszony. A második részről elfeledkeztem, 107 második része. Hölgyeim és uraim, nem labdarúgó stadionban ülünk, ne viselkenek úgy. 107 második rész mellette mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 118-ra részeként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 120 első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Más, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. 121-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tart, tartózkodók elfogadtuk 124 mellette, ellene. Tartózkodók átment 125 mellette, ellene. Tartózkodók átment 126 mellette, ellene. Tartózkodók átment 127 mellette, ellene. Tartózkodók átment 128 mellette, ellene tartózkodó átment, 129 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk 130 mellette, ellene, tartózkodók. Átment 131 mellette, ellene, tartózkodó. Átment 132 mellette, ellene, tartózkodók. Átment 133 mellette, ellene, tartózkodni. Elfogadtuk is szavazzás, 138 első része mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 142 mellette, ellene tartózkodók átment, 155 mellette, elektronikusan akar el kell ellenőrizni a 142-est, ám legyen 142 gépi szavazás. Lezárom. Átment az, elfogadtuk. 155 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 170 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 173 mellette, ellene, tartózkodók átment, 179 részenként első rész mellette, ellene, tartózkodók elektronikusan ellenőrizzük. 179 első része géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 182 részenként első rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Úgy tűnik nekem legalábbis. Második rész okafogyott lett, 194 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. A második részére vissza kell menjünk a 182-esnek, de okafogyott lett. Most a 195-ös jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. De nézzük meg géppel. 195 géppel megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Menjünk tovább. 199 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kétszázas részenként fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, negyedik rész mellette, elektronikus módon ellenőrizzük a harmadik rész. 200-as harmadik rész géppel szavazunk, megnyitom. Lezárom a harmadik részre vonatkozó ellenőrzőt. Elfogadtuk. Negyedik rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 211 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tropológia 61 iper. 61-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 235 mellette ellene ki tartózkodik. Elfogadtuk, azt gondolom, de ellenőrizzük a 235-öset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk valóban. Név szerint szavazunk a 236-os módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 278-asat visszavonták, következik 279 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 62-es első rész mellette, ellene tartózkodik. Átment, második rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 220-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 280 a következő. Név szerint szavazunk. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 237-es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan, 237, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 246-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük tehát a 246-os szavazást, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók. Nos, ellenőrizzük, tehát szavazunk a 85-ösről, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 247 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 87-es mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 248 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. ellenőrizzük a 248-asról szóló szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 303-as mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 250-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Nem fogadtuk el. 94-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a 94-es szavazását. lezárom. Elutasítottuk. 290-es mellette, ellene. Ki Elutasítottuk. 221-es mellette, ellene. Tartózkodók. Nem fogadtuk el. A következő a 215-ös és 281-es megfelelő részei, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 215-ös, ismét név szerint megnyitom, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 281-es név szerinti szavazás, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 251-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük most. Megnyitom a 222-esről a szavazást, lezárom. Nem fogadtuk el. Név szerint szavazunk a 282-esről. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. 291-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Nem fogadtuk el. 304-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 252-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Úgyhogy tovább lépünk. A 282-es név szerinti szavazásra megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 283-as név szerint megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 284-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. ellenőrző szavazást tartunk, 284-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 253-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 103-as mellette ellene ki tartózkodik. Ez átment. Nos, a 104-es megfelelő részei mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 295-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ellenőrizzük elektronikusan, 295, megnyitom, lezárom a szavazást. Elnézést kérek, mondja az elnök. Tehát 295, elektronikusan szavazunk, megnyitom. Egy kis türelmet kérek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 104-es, 104-es oka fogyott, 105-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 238 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, 238, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 292 mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 300 mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 239 név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kétszázötvenhetes mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 258 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ...114-es, illetve elnézést, javítja magát az elnökasszony, 111 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 260 mellette, ellene, tartózkodok. Ezt így nem lehet értékelni, úgyhogy megnyitom az ellenőrző szavazást. 260. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. ellenőrző szavazás, 114, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 261-es okofogyottá válik, 262 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 117-es mellette ellen tartózkodok, elutasítottuk. 296-os mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan, 296, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 297-es név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az előadó, Róduszt asszony szót kért és egy szóbeli módosítást terjeszt el. Köszönöm, elnök asszony. A szocialista frakció nevében a következő szóbeli szocialista demokrata frakció nevében elnézést. A következő szóbeli módosítót szeretném a 15-ös 1-es A pontjához fűzni. A következő. Legkésőbb január 1-től 2014-ben a, a kis szigeteken folyó halászat, azaz makrila, hering, hal szardella, aranylazzat, szardinia és protni halászata. Tehát kivettük az egyik halfajtát a listáról. Ennek magyarázata az, hogy ezek, ennek visszadobása lehetővé válna a ellenkező ebben a földközi tengerem. Köszönjük szépen! Van-e ellenvetése valakinek a szóbeli módosítás ellen? Δεκτή η προφορική τροπολογία. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 119. Mivel kellő számú képviselőtársam, mi történik, hölgyeim és uraim? Mi folyik pontosan? What? Oui, mais il ne devait pas 40 personnes, n'est-ce pas? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Hölgyeim és uraim, azt kérdeztem, hogy ellenzie valaki a szóbeli módosítást, amelyet Rodosz asszony nyújtott be. Én nem láttam 40 embert, aki ellenezte volna, ezért elfogadtuk ezt a szóbeli módosítást, és szavazzunk. 119-essel folytatjuk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk második mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene tartózkodik. Jó, a negyedik, 119-es negyedik részéről akkor eh, elektronikusan szavazunk. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor Megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Ötödik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatodik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetedik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9. rész mellette. Jó, elnézik elektronikusan a 8. részét a 119-esnek. Megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. 9. rész következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk, tizedik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 240-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan a 240-est. Lezárom a szavazást. nem fogadtuk el. Kettő 93-as és 301-es, ezek megegyeznek, név szerinti szavazás. Elfogadtuk. Mindkettőt így tehát. 264-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 227-es név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nem fogadtuk el. 216-os név szerinti szavazás. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Nem fogadtuk el. Tovább lépünk a, 134-esre mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 135-ös mellette ellene 2.17-es értelmét vesztette az előző szavazás, mert ezért a 135-ösről szavazunk mellette. Ellene. A 2.18-as így értelmét veszti, így a 2.65-össel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük a 265-öst. nem fogadtuk el. 241 mellett ö, név szerinti szavazás, bocsánat. Elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 266 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrzzük a 266-os módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 224-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 206. Jó, rendben. 224-eset ellenőrizik elektronikusan. tudom a szavazást. Elfogadtuk. 267-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 157-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 285-ös következik név szerinti még hozzá. Elfogadtuk. 286-ost visszavonták, 230-assal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de elektronikusan ellenőrizzük a 230-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 242-es név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 268-as mellette ellene nem fogadtuk el, 269-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 269-est. Nem fogadtuk el. 185-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 287-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 200 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 225-ös név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 226-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 243-as név szerinti szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 288-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 302-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2 198-as név szerinti szavazás. Nem fogadtuk el. 202-es mellette. Roduszt asszony, parancsoljon. Lenne olyan szíves, megismételni az előző szavazást. Rossz számokat hallottunk a fordításban, nem jó volt a szám megadása, kérjük, hogy ismételjük meg a szavazást. Kérje Rodust, you mean... Kedves Rodust asszony, 271-esre gondol?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 Uh, Ωραία. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 298 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Akkor megismételjük, népszerint szavazást tartunk a 298-as tárgyában. Kérem, zárják le a szavazást. Elvetettük nem látom itt a 298-as. Megvan. 202 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a 273-as jön mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Lássuk ellenőrizzük a 273-ast, megnyitom géppel a szavazást, 273. Lezárom. Elfogadtuk. Kettő 19, népszerinti szavazás, megnyitom a népszerintit. Lezárom a gépi szavazást. Elvetettük. Következő szavazásunk tárgya a 231-es népszerinti szavazás lesz. Lezárom. Elvetettük. 232-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 223-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A 233-asról név szerint szavazunk, megnyitom a gépi szavazást, lezárom. Elvetettük. 274-es név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 218-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 212-es népszerinti szavazást. Megnyitom, lezárom a szavazást, elvetettük ezt a módosítót, 289 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. A következő szavazás 213-as okafogyott lett. Lépjünk tehát tovább. 276 név szerinti szavazás. 276 név szerint lezárom. Elvetettük. 234-es név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 244 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 277-es visszavonta benyújtója, úgyhogy most a 214-esről név szerint szavazunk. Lezárom. elvetettük. Így akkor az 52-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 2.45 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 245-ös sorsát, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A teljes jelentés módosított szövegére szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig népszerinti szavazásra bocsátom a jogalkotási javaslatot. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Rodoszt asszonynak. Περνάμε στην έκθεση Περνάμε στην έκθεση του most pedig a következő szavazás Uszki úr jelentéséről fog folyni, melynek témája a gépjárművek zajszintje. Hölgyeim és uraim! Jogalkotási javaslatról beszünk. 53 módosító érkezett. azt mondja, szót kért, jól látom? tehát a Közlekedésvédelmi Szakbizottságtól jutottak be a módosítókat, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrző géppel a 48-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás. Az 52-ről megnyitom. 52-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ellenőrizzük a 68-as géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, zárják le. Elvetettük. Most szavazásra bocsátom. A 49-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 49-es vonatkozó részét. Megnyitom a gépi szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 51-es módosítja, részenként fogunk szavazni, név szerint. Első rész, megnyitom, lezárom a szavazást, Képviselő úr, jelentéstevőként hozzászólna? Parancsoljon Uszki úr, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. E szavazás előtt szeretném bejelenteni, mint jelentéstevő, hogy ez részenkéti szavazás nem bír értelemmel. Nem kell részenként szavazni. Ha el akarjuk kerülni, hogy, hogy úgymond krumplipürébe keveredjünk a következőkben, megkérdezni hogy aki egyik rész ellen szavazna, az mind a két rész ellen szavazzon. Tehát voltak éppen a részenkénti szavazásnak ilyetén módon nincs értelme szerintem. No, but he asked whether or someone who... Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Folytassuk a szavazást, tehát a tervek szerint részenkénti szavazással, név szerint még hozzá. 51-es első része, erről szavaztunk már, elutasítottuk, menjünk tovább. Második részre szavazunk, megnyitom a gépi szavazást. 51-es második része. Why? Uh, because there some lack of clarity in the... Oh, Fejezzék be, kérem. Elvetettük mind a két részt. Menjünk tovább. 61-es név szerinti szavazás, megnyitom. Lixi. Lezárom. Elfogadtuk. A többi módosító így okafogyottá vált, a következők, és az egész módosított tervezetet szavazzuk most mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A végszavazást tartjuk a teljes jogalkotási javaslatról. Népszerinti szavazás lesz, megnyitom a népszerinti szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Uszki úrnak a jelentéséhez. A következő a Torváz jelentés, amelyről szavazni fogunk. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Gratulálunk az előadónak. név szerinti szavazás az egész jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Okay, I will repeat the vote. Megismételjük tehát a szavazást. Dear colleagues, I'm sorry. Kedves kollégák, sajnálom, de gondok voltak a tolmácsolás rendszerében. Kérem, megértésre legyenek ez iránt, úgyhogy megismétlem a dolgot, és a szavazást is. Torvalds úr jelentése tárgyában, ki van mellette a jelentést mellett, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most név szerinti szavazást tartunk a tervezetről, megnyitottam, lezárom. Elfogadtuk. Ezt is gratulálok úrnak. Van egy második jelentése is a szerzőnek, Torvalds úrnak. Erről fogunk most szavazni, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. a határozat tervezetről viszont név szerint szavazzunk, külső határok alap. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok ismét Torvalds úrnak a második jelentése sikeréhez. Gallagher új jelentése a következő. A jelentős tevő szót kért, megadom neki. Elnök asszony. Kérem a türelmüket. Szeretném megköszönni a novemberi januárisi döntést, amely technikai megóvási intézkedésekre került visszautalásra. Az volt a célja az egésznek, hogy a figyelmet rá irányítsa arra, hogy a miniszterek tanács és a parlament hosszú távú menedzsment tervek ügyében elakadt. Nem történt előrelépése fontos tervek ügyében a Lisszaboni szerződés elfogadása óta, 2009 óta. Ez több soros elnökség alatt érvényes marad. Holott ezek a hosszú távú tervek sarokkövét jelentik a közös halászati politika jövőjének és végrehajtásának. E tervek célja az, hogy megóvják a halászati forrásokat, miközben a halászattól függő közösségek eh, életlehetőségeit is fenntartják, bevételét is fenntartják. Az ír elnökség alatt az ír miniszter megerősítette Gabriel Mato a halászati szakbizottság elnök előtt, hogy a tanács megtesz mindent annak érdekében, hogy elfogadható kompromisszum szülessen végre. Úgyhogy a jó akarat jelekként a halászati szakbizottság úgy döntött, hogy szavazatra bocsátja a jelentésemet ma. Ugyanakkor a szakbizottság figyelmeztető szavakat is elmondott, mert figyelemek kísérjük a haladás, és ha nem történik áttörés május előtt, akkor a további jelentéseket blokkolni fogjuk, ha szükséges mindezek fényében. Köszönöm, Geleget úr. Langen úr, ügyrendi kérdés? Parancsoljon. Haló? A mikrofont bekapcsoltam. Alelnök asszony, lehetne vagy befejezni a telefonálást azonnal, vagy ö, kiürteni a termet, mert nem lehet a telefonálás miatt hallani Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Szóval folytassuk tovább a szavazást. Nem veszem figyelembe ezeket a hozzászólásokat, mindenki annyit ér, amilyen hozzászólása van. Ennyit tudok erre mondani. Geleger jelentése, 34-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig a módostásról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő, a 33-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a módosított állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom. Lixi. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Napi rendünk szerint haladva a következő megszavazandó téma. ügyrendi észrevétel? Ma ismét sajnálatos módon, itt a tisztelt házban, olyan felszólalásokat hallunk, amelyek igazolják a nőkkel szembeni elősz, előszakot, erőszakot, nőgyűlölő felszólalásokat hallunk a kollégáktól, ezt nem tűrhetjük nem fogadhatjuk el. És a leghatározottabban el kell ezeket ítélnünk. Hogyha a gondolkodásmód nem változik, akkor minden erőfeszítésünk hiába való. Köszönöm szépen. Most pedig szavazunk a nőjogi és a nemek közötti egyenlőség bizottság javaslatáról, a nők helyzetéről, nők és a lányok elleni erőszak valamennyi formájának felszámolás és megelőzése állásfoglalási indítvány. Egyes bekezdés részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés részenként szavazunk, név szerint az első részről. Tehát első rész, de nem név szerint, tehát mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második, valóban név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, név szerint szavazunk, megnyitom. Elfogadtuk. Hetes bekezdés, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második részt név szerint szavazunk, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences es preambulum bekezdés mellette, ellene,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 Most az F preambulum bekezdés következik, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Rátérünk a következő témára asszony jelentésére. Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos Európai Innovációs Partnerség. Nincsen módosító, az egészről szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος έξι πολιτικών ομάδων σχετικά με την... Következik hat frakció közös állásfoglalási indítványa a CITES egyezmény részes felei 16. konferenciájának előkészítése veszélyeztetett fajták témakörében. Szavazunk, egész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Haladunk tovább, hol Holmeyer asszony jelentése a következő. Iránymutatások a 2014. negyedik évi költségvetéshez. Hatos módosító mellette, ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 26-osról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Az előadó szót kért, azt hiszem szóbeli módosítást javasol. Holmeyer asszony, tessék. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Nagyon rövid szóbeli módosító indítványom lenne, Szerintem az igényvezérelt megfogalmazás jobb lenne. Köszönöm, van-e valakinek ellenvetése, a Holmeyer asszony által javasolt módosítás ellen nincs, akkor a hatos bekezdésről szavazzunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3. Hármas módosító, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük elektronikusan a 24-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez átment. 17-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 20-as, 27-es egyben mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 1-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Most az állásfoglalási javaslatot bocsátom szavazásra, név szerint szavazunk, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább lépünk a Baldassarre jelentésre, a vállalati társadalmi felelősségvállalás témában készítette Baldassarre úr a jelentését. Ötös bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés részenként szavazunk név szerint. Első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os bekezdés. Részenként szavazunk. Név szerint szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. <coughs> Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Még mindig név szerint. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 30-as bekezdés, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es részenként első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bádaszere úr kért szót. Egy szóbeli módosítót szeretne benyújtani. Si Köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban azért kértem szót, mert egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani. A 47-es bekezdésben szeretném, hogyha Köszönöm Bárdeszere úr a szóbeli módosítója ellen. Valaki tiltakozást szeretne benyújtani? Ωραία. Ψηφίζουμε την ε, πρόταση που παρουσίασε ο εισηγητής, ο κύριος Μπαλτασάρε. Ποιοι είναι υπέρ? Μπαλτασάρε ο úr javaslatáról, szóbeli módosítájára szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Φουγατούκ. 54-es bekezdésre ugrunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Beleszáre úrnak. és a howit jelentésre lépünk tovább, szintén a vállalatok társadalmi felelősségvel esetében. Hármas bekezdés, négy szerint szavazás. a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, név szerint Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hetes bekezdés két részben első rész mellette, ellene. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 13-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 21-es bekezdés mellette. Jó, ellenőrizzük a 17-est, miért is ne. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 21-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es bekezdés. Név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as bekezdés két részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as bekezdés, két részben, Szavazzunk első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 40-es bekezdés név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es bekezdés. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös bekezdés. Név szerint szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 56-as bekezdés mellette jó, ellenőrizzük az 53-as bekezdést. Lixi. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Tehát következik az 56-os, most nem van mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50, 67-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük 73-as bekezdés második részéről elektronikusan a biztonság kedvéért. Nem fogadtuk el. 79-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 83-as bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 84-esről, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 85 és két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es bekezdés mellette. 86-os második részét ellenőrizzük elektronikusan. Léxi. Engrinete. Παράγραφος 87 Elfogadtuk. 87-es még egyszer mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J preambulum bekezdés. Szerintem egyértelmű volt az eredmény. J preambulum bekezdés, tehát mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. N preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Szavazásra bocsátom. Az egész elsőgrás indítvány mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Gratulálunk Howitt úrnak. There is the, the explanation of votes right now.